Meine Damen und Herren, darf Sie alle, soweit Sie anwesend sind. Jó napot kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök, mindenkit, aki itt van. Valamikor azzal a tényel is szembe kell néznünk, hogy meghívjuk a vendégeinket, és senki nem jön. Ez kellemetlen, kínos, és egész egyszerűen nem felel meg azon körnek, amelyet ránk ruháztak. Inkább kevesebb embert hívjuk meg, de akkor legyünk itt. Nem olyan barátságos ez a köszöntés, de ezt kell elmondanom. Robert Madlint, a bizottság információs társadalom és média főigazgatóságának főigazgatóját üdvözlöm, az INSZO főigazgatóság eh, főigazgatóját, Hosszasan készítettük elő ezt a találkozót, hálásak vagyunk, hogy eljött az új tervekről szeretnénk hallani, és persze egy-két kérdésünk is lesz. Szeretettel üdvözlöm, üdvözlöm a kollégákat. Önéje szó, Madlin úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nem a szám számít, hanem a minőség, nem a mennyiség, hanem a minőség. És azt hiszem, hogy jó időpontja van annak, hogy találkozzunk, mi és önök, hiszen egyrészt a bizottság, biztosok kollégiuma a pénzügyi tervről meghozta a döntést, és ez egy nagyon fontos ügy, az bizottság is természetesen a mi főigazgatóságunk számára. Másrészt pedig azért jó időpont ez, mert érdemes ugye ilyenkor nyár közepén a szabadságokra, a szabadságolásra gondolni. Másrészt arra is, hogy mi, mi vár ránk ősszel. Hét kérdésre szeretnék koncentrálni, utána pedig kollégám 7 percben szintén a roamingról is szólni fog, hiszen tudom, hogy a szakbizottság a roaming kérdéséről szólni fog. Először az irányítás kérdéséről, aztán a biztonságról beszélek. Tehát a G18, a, G, a G8-ak Dovilben az internet kérdését fölvették a döntéshozók globális színterén zajló vitájára. Nagyon fontos volt ez a vita, még ha nem is döntöttek egyelőre semmiből, de azért volt fontos ez a vita, mert az internet és az internet irányítása, vagy magyarul governance nagyon fontos szerepet játszik eh, mind a kutatásban, mind a társadalom életében. Két specifikus kérdésre szeretnék kitérni, mert erről tudom, hogy a szakbizottság ismeri. Egyrészt az Internet Governance Fórum új mandátum alatt az következő találkozóját Nairobiban tartja. A parlament különböző képviselő informális tárgyalásokat folytatnak az álláspont előkészítésében. Krúz asszony természetesen ott lesz, ahogy Vilniusban is ott volt, és egy fontos globális lehetőség az Európában, hiszen a multi-stakeholder, vagy a több szereplős megközelítés nagyon fontos, és így tudjuk az internet előre jutását, fejlődését segíteni. Másodszorban, és ez kevésbé pozitív hír, vezető partnerekkel az ICANN um, irányításáról kezdünk tárgyalni. Az ICANN legutóbbi szingapúri találkozóján a board, az igazgató tanács um, vezetőségét változtatta meg, um, és az USA igazságügyminisztere és a verseny főigazgatóság, tehát a DJ Competition, ezen nagyon fontos testület igazgatóságában um, nem értett teljesen egyet. Tehát a governance, az irányítás tekintetében vannak jó és rossz hírek. Az internet mindnyájunk számára nagyon releváns, éppen ezért valószínűleg önök, mint az ipari szakbizottság um, nagyon nyomon követik, követik ezt. Biztonság. A magyar elnökség alatt jó előrelépést éltünk el a tagállamokkal, mindez informális, Balatonfüredi, öm, tanácsülésen, mint pedig a Telekom tanácsülések során egyetértünk abban, hogy meg kell erősítenünk az internet felhasználók, az állampolgárok, az emberek, a cégek és a közigazgatás biztonságát. Az elmúlt hónapokban nagy támadások értek az Európai Bizottság infrastruktúráját, és hackerek komoly támadásnak vetették alá a francia igazságügyminisztérium szerverét, az amerikai közigazgatás szervereit. Úgy gondolom, hogy az internet biztonság ma olyan szerepet játszik, mint amilyet az egészségpolitika, az egészségbiztonság szerepe játszott valamikor a 19. század végén, a cárok idején. Növekszik a veszély, de még nem tudjuk a teljes megoldást. Tehát fontos, hogy a parlament segítsen abban, hogy egy aktívabb, európai intervenciót alakítsunk ki a tagállamok kollektív munkája és a parlament együttműködése jön ez majd létre. Másodszorban az új költségvetési tervben egy Connecting, Connecting Europe alap finanszírozási szerepel, amelyet általában ugye az autópályákkal, az internethálózat kiépítésével kötnek össze az emberek, ez jogos, de ugyanakkor fontos, és ezen alapból finanszírozók a biztonsági intézkedéseket. sorban az enisa ról is beszélnem kell, nem csak az ENISA mandátumát újítjuk meg, hanem az ENISA bordjával, igazgatóságával a működést is javítjuk. Rátérek a gazdaság kérdésére, beszéltem a kutatás kérdéséről. Ahogyan itt a kezdés előtt beszélgettünk, valóban nagyon nehéz bármilyen közfinanszírozást biztosítani ezekben a nehéz időkben, de az Európai Bizottság mélyen meg van győződve arról, hogy a kutatás és fejlesztés és az innováció költségvetését jelentősen növelni kell. Plusz 46 százalékot irányzunk elő a hetedik kutatási keretprogrammal kapcsolatban, és ez nem luxus. Tudom, hogy önökkel és a tagállamokkal jól együtt, együtt tudunk majd működni. A kutatási tevékenységek szegletéből szemlélve azt mondhatjuk, hogy a középtávú áttekintés azt mutatja, hogy az adó eurókat, adó forintokat jól költöttük el, és nagyon fontos, hogy az önök kollégái és az állampolgárok is megértsék, hogy jól került felhasználásra ez a pénz. A jövőben a kutatási tevékenységeket, erőfeszítéseket meg kell erősíteni, de csökkenteni is kell. Mit jelent ez? a gyors irányított pilotprojekteket fel kell gyorsítani, könnyebb, karcsú projekteket kell lehetővé tenni, biztosítandó, hogy a jól fókuszált gondolatok megjelenjenek a piacon, de szükség van a nagy, átfogó programokra, kérdésekre is. Az ICT területen például akár egy milliárd eurós finanszírozás is lehető, vé vált, hogyha megfelelő zászlós hajó vagy flagship kezdeményezéseket tudtunk megfogalmazni. Tehát fontos, hogy ezen a területen is önökkel együttműködjünk. Említettem a Connecting Europe-ot, mondom, ez az új költségvetési tervben egy új költségvetési tétel, bár nem a kutatási program alá tartozik, de úgy gondolom, hogy a szakbizottságot érdekli ez, tehát van a kutatás, van az, a, a tudomány ágak összekapcsolását finanszírozó program, például az európai asztronómusok a csílei eh, nagy eh, látcső adataival is dolgozhatnak ezen hálózaton belül. Végezetül pedig a jogalkotásról szólok. A harmadik csomag beültetése nagyon lassan zajlik. A harmadik csomagot már minden tagállamnak be kellett volna ültetni a saját jogrendjébe. Ideig csak öt ültette be. Ha öt hiányozna, még nem aggódnék, de 22-en hiányoznak, tehát ezért ezen aggódnunk kell nekünk is. A tagállamok késlekednek. Ami pedig a harmadik csomag ajánlásait illeti, tehát nem a kemény jogszabály, normaszövegek, hanem az ajánlásokat illeti, egy üzenetet kapunk meg, amelyet a CEO-k vagy a cégvezetők formálisan is tesznek az elkövetkező napokban, mégpedig, hogy a szabályozások integrációt meg kell erősíteni Európában. Ajánlás megközelítét, <clears throat> ajánláson alapuló megközelítésünk, mondják az érintett szereplők, nem teremtik meg igazából az azonos pályák, azonos esélyek eh, szerepét a telekommunikáció területén hanem sokkal inkább szövegekre, szigorú, kemény jogszabályokra volna szükség, mondják a cégvezetők is. Itt mindjárt átadom kollégámnak a szót. Itt nagyon fontos tehát az, a közelítés a roaming területén, hiszen a telekom szabályozási szcéna egyik kiemelkedő pontja a roaming szabályozása, hiszen ez a strukturált intervenció egyik legfontosabb része. Mindjárt megmutatandó 8 slide-on, vagy fólián láthatják, hogy a javaslat strukturális változtatásokat is igyekszik elérni, nem csak az árakat akarja, árplafont akar meghatározni és mm, a telefonbeszélgetés és az SMS ár meghatározása után az adatforgalom szabályozása is programon van. Átadom kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, elnök úr. Igen, szlájdjaimban igyekszem megmagyarázni, hogy mire is vonatkozik a mm, roaming versenypiacra vonatkozó javaslatunk, mire vonatkoznak javaslatunk de először röviden át szeretném tekinteni, hogy honnan jövünk, hol tartunk, és hogy hogyan néz ki a piac. A jelenlegi roaming rendelet alapján a rendelet működését a bizottságnak át kellett tekintenie, valamint a versenyt is át kellett tekintenie a roaming piacon. Nos, az áttekintés folyamányaképpen múlt héten kiadtuk jelentésünket, és egy sor javaslatot is megfogalmaztunk ebben a roaming rendeletre vonatkozó javaslattervezetben. Hogyha megvizsgáljuk a roaming piacot, és megnézzük, hogy a jelenlegi rendelet milyen kihatással volt a piacra, azt láthatjuk, hogy a üzemeltetők, a telekom cégek természetesen megfelelnek a rendeletben foglaltaknak, az árak csökkentek, de kizárólag a keppeknek vagy plafonoknak közelhetően, de az átlag árak nagyjából azért a, a plafonáron állnak, senki nem ment lejjebb. A roaming piac egy egyre növekedő, de már most is nagyon fontos része az adat átvitel. A jelenlegi rendeletben az wholesale vagy a nagykereskedelmi árakat szabályozzuk meg, és a 50 centben van meghatározva a plafon jelenleg, és itt azért már verseny mutatkozik, hiszen van 30 centes ár. Ám hogyha a végfogyasztói árakat látjuk, akkor óriási árkülönbség van a holszél, vagy a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak között. Tehát a marzs a kis és a nagykereskedelmi közötti ár között még nőtt is, tehát az adat roamingban az üzemeltetők nagy nyereségeket könyvelhetnek el. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a költségek és az árak között nincs korreláció. Két slide szól erről, két fólia szól erről. Egyrészt a telefonbeszélgetések roamingjának árai. Itt láthatják a piros vonalat, amely a plafont mutatja meg, aztán az alatta lévő vonalakon pedig azt látjuk, hogy a roaming milyen roaming díjak vannak a piacon, és ezek az árak nagyon közel vannak a kephez vagy a plafonhoz, tehát tulajdonképpen a plafon alá senki nem megy, a verseny nem alakult így ki. Az adat roaming tekintetében itt láthatjuk negyed negyedévre lebontva az árakat, az első két oszlop mutatja a retail, vagy a kiskereskedelmi árat, és a két legkisebb oszlop mutatja a wholesale, vagy a nagykereskedelmi árat, tehát az adatforgalom nagykereskedelmi árat és a kék oszlop az offnet kiskereskedelmi roaming adatot mutatja, azaz tehát, hogyha nem ugyanaz a mobil csoport ban roamingolunk, hát itt továbbra is két euró per megabyte között van az ár, miközben 30 eurócentért vásárolják ezt az 1 megabájtnyi adatot az üzemeltetők, tehát óriási a marzs, és még mond, mondtam, hogy az elmúlt két évben a marzs a kis és nagykereskedelmi árak között nőtt. Ennek eredményeképpen tehát a piacon azt tapasztaljuk, hogy más megold, azt látjuk a piaci tapasztalatok alapján, hogy más megoldásokra van szükség, mint eh, kizárólag az ár plafon meghatározása, melyet 2007-ben vezettünk be, 2009-es rendeletünkbe vezettük be. Egyébként az Európai Parlament expressis verbis felszólította a bizottságot, hogy az Európai Bizottság a rendelet alkalmazását áttekintve gondolkozzon a plafon intézkedés kiváltásának vagy alternatívájának kialakításán. Mivel rukkoltunk hát elő? Egy hibrid megközelítéssel. Hogyha hosszú távon vizsgáljuk a roaming piacot, akkor a strukturális elemeket emelném ki, amelyeket rendel, javaslattervezetünkben előkészítettünk. Melyek ezek? Mindjárt beszélek a strukturális elemekről részletesebben, de annyit elmondhatok, hogy ezek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók döntsenek eh, a roaming szolgáltatások területén, illetve egyszerűbben összehasonlíthatóvá váljanak a roaming árak, a transzparensebbek, átláthatóbbak legyenek akkor, amikor a szolgáltatójukat vagy a mobil szolgáltatójukat, a roaming szolgáltatót kiválasztják, valamint szól, a strukturális elemek az új piaci szereplők piacra való belépését is támogatják, hogy ne mondjuk facilitálják. Azaz tehát technikai problémák is felmerülnek, hiszen eltart egy darabig, amíg a strukturális intézkedéseket bevezetjük, ezért párhuzamosan a jelenlegi price gap, vagy ár plafon rendszerrel is folytatnunk kell a munkát, mielőtt a strukturális intézkedések igazából működőképesek lesznek, és hatni fognak Hogyha most röviden szólhatok a strukturális javaslatokról, akkor a következőket mondanám. Két intézkedés beszélhetek. Az első, nagyon egyszerűen alkalmazható, és amint a javaslatot elfogadják, ez már alkalmazható is lesz, miről is van szó. A mobil virtuális hálózat üzemeltetők piacra lépését teszi lehetővé ez a szabály, azaz olyan szereplőkét, akiknek nincs saját hálózatuk, azt írják elő, hogy megfelelő feltételek mellett minden hálózat üzemeltető lépését az én virtuális szolgáltatóknak biztosítani kell. Hogyha a, kér, a kérés megfelel a feltételeknek, akkor a szolgáltatónak két hónap elteltével biztosítania kell a virtuális szolgáltató számára, hogy az ő hardware, hardware-két vagy hálózatát használja. A másik szabály, amely szintén vezető, az az, hogy 2014 közepétől a végfelhasználók a hazai mobil szolgáltatótól függetlenül kiválaszthatják majd a külföldi roaming szolgáltatót. Tehát magyarán mondva, hogyha 2014 után azt gondolják majd, hogy elégedettek a mobil szolgáltatójával, szolgáltatójukkal otthon, de a roamingban jobb feltételeket akarnak kapni, akkor lehetőséget kap a fogyasztó arra, hogy körülnézze, megnézze, hogy milyen roaming feltételeket kínálnak a versenytársak, és megtartva az otthoni szolgáltatót a saját feltételekkel kiválaszthat majd egy külön roaming szolgáltatót. Ugyanazzal a SIM kártyával. Egyszerű módon felhasználó barát megoldást kínálva ezzel. Azaz tehát megfelelő elveket és normákat fogunk meghatározni, hogy a szeperett cél vagy a különválasztott el, eladás hogyan működjön. Természetesen az adat roaming limitjének megszüntetését fokozatosan tudjuk majd bevezetni. Körülbelül egy évet kapnak majd a szolgáltatók arra, hogy a szabálynak megfeleljenek, együttműködve a Európai Szabályozók Testületével, a Berettel. És um, itt kell majd a roaming szolgáltatások külön eladását is bevezetni, azaz ha az új rendeletet elfogadják, jövő év júniusában, akkor következő két év múlva a rendszer teljes egészében működik majd, és a fogyasztók kiválaszthatják majd, hogy az roaming szolgáltatójuk ki legyen. Eddig 2016-ig tehát az ár plafont meg kell őriznünk, ekkora tud majd működni a rendszer. De 2016-ban már teljes mértékű áttekintést hajtunk végre, megvizsgáljuk, hogy a piac hogyan működik az új strukturális feltételek mellett, és hogy azon feltételezésünk, hogy a piac megfelelően reagál, bevált-e, ilyen módon megszüntethetjük a 2016-ra az árplafont. Még egyszer mondom, 2015-ben tehát teljesen áttekintjük a rendelet működését, különösen a strukturális intézkedések működését. Végezetül pedig az adatroamingról szólok, amelyet jelenleg még kis fogyasztói, végfogyasztói szinten nem szabályozunk figyelembe véve, hogy jelentősen csökkentek a nagykereskedelmi díjak, árak, de ezek nem vezettek a kiskereskedelmi árak vagy a végfelhasználói árak szignifikáns csökkenéséhez, ezért itt is egy átmeneti időszakra az árplafont meg kell változtatnunk. Láthatták, hogy az kiskereskedelmi ár átlagban 1 euró per megabyte fölött van. Javaslatunk tehát az, hogy az adatroaming adatokat megkeppeljük először 90 centes plafont húzva, majd pedig 2014-re 50 eurocentre csökkentjük az 1 megabyte adatforgalom díját kis kereskedelmi vagy végfelhasználói szinten. Hogyha megvizsgáljuk az árakat, és az árakkal összefüggő költségeket, láthatjuk, hogy nagyon-nagyon nagy vonalúak a a marzsok, azaz a nyeresége a cégeknek, de természetesen a strukturális elemeket és az árplafont közösen kell látnunk. Ösztönzőket kell létrehozni annak érdekében, hogy új szereplők beléphessenek a piacra, és a vásárlók, a telefonálók, az adatforgalmazók igényeiért eh, és kegyéért versengjenek. Természetesen az árakat egyedül nem lehet csak eh, elfolytani, hiszen ez nem adnak elő ösztönzőt az új piaci szereplők számára. Éppen ezért fontos, hogy a strukturális elemeket és az árkeppolást, az árplafont egyszerre vezetjük be. Nos, mindezt elmondva azt hiszem, hogy be is fejezem mondandómat, megköszönve figyelmüket. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetővé tette, hogy bemutassuk a legutóbbi jogszabályalkotó javaslatainkat és nyilván a képviselőknek lesznek kérdéseik, ezekre szívesen válaszolunk. Elnök. Köszönöm szépen, tisztelt uraim! Nagyon jó megoldás volt ez. Örülök, hogy bemutatták mind a két témát. Nagyon örülök annak, hogy szabadon beszéltek, és a problémákról is beszéltek, nem csak fölolvastak egy előre megírt szöveget, mert nagyon sok fontos, nyitott kérdést megemlítettek, és a konkrét a barangolással kapcsolatos jogszabályalkotási javaslatra is kitértek, ezzel sikerülhet ez jövőbeni jogszabály lesz majd, úgyhogy e, sikerülhet egy kicsit már előre részt venni a vitában. Rübik úr. Köszönöm szépen. Nagyon eh, örülök, hogy meghallgathattuk ezeket az előadásokat, főleg ami a barangolást, a roamingot illeti. A, konfirma, a információs és kommunikációs technológiák területén biztosítanunk kell azt, hogy a hatalmas árkülönbségek nélkül működhessen a piac, Megabajtonként egy euró az átlagár, ahogy ezt ön mondta, Azonban azt látom, hogy ha egy másik európai hálózatban megyek, akkor 100 kilobajtonként 1,39-et kell fizetnem, eh, tehát megabajtonként 13,9. Eh, tehát, hogyha megabajtonként egy eurós az átlagár, akkor nem értem, hogy a legtöbb országban, ahova elutazunk, miért kell 13,9 eurót fizetni, vagy 9,90 eurót most ezt összehasonlítottuk a gigabyte árakkal. Sok országban vannak már olyan csomagok, ahol 8 euróért 8 gigabájtot kap a fogyasztó, tehát ez azt jelenti, hogy 1 gigabájt 1 euróba kerül végfelhasználói árakról beszélek, 1 gigabyte 1 euró. Hogyha ezt eh, összehasonlítjuk azzal, hogy a smart eh, eh, hogy a smartphone vagy a handy men, mobiltelefonon mennyit fizetünk, akkor gigabájtokért 13 ezret kellene fizetnünk. Úgyhogy az 1 euró egy tagállamon belül 1 gigabájtonkért, tagállamok között pedig 13 e, ezer e, eurós értékre ugrana ez föl. Hát ez teljesen összehasonlíthatatlan, ez, ez nem indokolható. Úgyhogy kérdezem, hogy az egész adatforgalomban e, kellene-e valamilyen adatmennyiségi lépcsőzetes ármegoldást is alkalmazni. Ez a végfelhasználó árakra, árakra vonatkozik, de egyébként is szükség van a fellépésre, a beruházások területén, az infrastruktúra területén meg kell néznünk, hogy a távközlési cégek több pénzt kapjanak a beruházásokra, és tegyük lehetővé azt is, hogy nyereségre tegyenek szert, mert csak akkor fognak beruházni. Nem csak árakról akarunk beszélni, hanem a, a visszaélésről, a visszaélés lehetőségeiről és határairól is, és világosá kell tenni mindenki számára, hogy hol kezdődik a visszaélés ezekkel a szabályozásokkal. Kérdés részemről az, hogy miért várunk 2016-ig. Szerintem olyan gyorsan fejlődik a piac, hogy talán rövidebb határidőket kellene meghatározni. Nyilván nem tudjuk, hogy három-négy év múlva mit lesz a negyedik generációs hálózattal, ott teljesen új lehetőségek merülhetnek fel. Köszönöm, Ódi úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a főigazgató úrnak és kedves kollégájának az előadását. Azt szeretném, hogy a ketedik keretprogramnak a felülvizsgálatával kapcsolatban visszatérnénk még erre a témára, én voltam a ennek, és az volt a benyomásunk, hogy a szakértők jól dolgoztak, azonban az Európai Bizottság nagyon sokat késlekedett a nyilatkozatával, ráadásul én, én 15, nap maradt, 15 napon maradt megírni a jelentést, ez nagyon rövid. Úgyhogy nagyon rövid idő alatt kellett dolgozni. Az Európai Parlament pedig szeretné eljutatni az üzenetét az Európai Bizottságnak, mégpedig a hetedik kutatási keretprogram 2011-12-13-ra vonatkozó időszakára 30 milliárd euró áll erre rendelkezésre, és ezek nagyon érzékeny, ez egy nagyon érzékeny időszak, még ugye nem kezdődött el az újrafellendülés a gazdaság területén, de még nehéz helyzetben vagyunk. A jelentésünk erről is szól. Kérdezem, hogy önök ezt figyelembe vették-e, a parlament jelentését megvizsgálták-e, figyelembe veszik-e? E, bizonyos üzeneteket fogalmazunk ebben meg, például a kiírások egyszerűsítését kérjük, mert a, a szolgáltatók úgy gondolják, hogy ezek túl bonyolultak, másodszor pedig a KKV-k, az innováció támogatása fontos lenne, Kérdezem, hogy hogy tudnának egy olyan programot tervezni a 2011. júliusától kezdve, amely ezeket figyelembe veszi. Ami Krúz asszony üzenetét illeti, ő ugye csökkenteni szeretné az árakat természetesen. A fogyasztók nagyon érzékenyek, erre az árak, az árak kérdésére, úgyhogy ez mindenképpen jó jön egy ilyen üzenet a bizottságnak is, de vannak itt ugye bizonyos szabályozók, amely szabályozók az árak meghatározásával foglalkoznak az infrastruktúrás területeken, de tudják-e biztosítani azt, hogy az árak csökkentése nem fog-e oda vezetni, hogy kevesebbet ruháznak be a hálózatok fejlesztésébe, az új technológiák fejlesztésébe, akár a mobiltelefon technológia területén, akár más területeken, mert egyes Európai Uniós ágazatokban az az érzése az embernek, hogy nem egyformán bánnak, nem egyformán kezelik ezeket az ágazatokat, mert más infrastruktúrával rendelkeznek, itt gondolok konkrétan a geográfiai különbségekre, például ugye a városi területeken sokkal sűrűbb a hálózat, többen használják ezt, és ott könnyebb a beruházás is, mert többet fizetnek összességében a fogyasztók ezért. Hogy tudják garantálni, hogy ez kiegyenlítődöttem valósul meg az Európai Unió egész területén? Tika asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az Európai eh, Bizottság eh, képviselőinek itt, hogy bemutatták ezt a témát. Az új javaslattal kapcsolatban, a barangolás eh, témájában, hadd mondjam el, hogy valóban úgy gondolom, hogy a piacunk még nem eléggé versenyképes. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a rendeletet meghosszabbítsuk, és a versenyfeltételeket javítsuk. A következő kérdést szerettem volna föltenni. Meg fogjuk próbálni, ugye, módosító javaslatokkal javítani a szöveget. Kérdezem, hogy két dologra oda tudnának-e konkrétan figyelni. Először is, még mindig nem sikerült megoldást találni a határmenti Eh, területekre, és itt gondolok az Európai Uniós tagállamok és harmadik országok közötti határra. Itt interferencia problémák merülnek még mindig föl, és ezekre nincs megoldás. Ezért felmerül az a kockázat, hogy ugyan azt gondolják, a fogyasztók, hogy a saját hazájuk hálózatán belül telefonálnak, közben meg a harmadik ország roaming hálózatába keverednek bele, és ez magasabb összegeket, magasabb számlát eredményez, erre megoldást kell találni. A második probléma pedig, amit szeretnék itt említeni, a következő. Erre sokan utaltak már, sok fogyasztó, hogy a roaming rendszeren belül az SMS-ek nagyon későn eh, jutnak célba. Néha napokig is eltart ez. Azt hiszem, hogy fontos lenne teljesítési kritériumokat meghatározni, ugyanis az SMS-nek ugye a lényege az, hogy egy rövid üzenetet minél rövidebb idő alatt közvetítsen, ugyanúgy, mint a telefonhívások esetében. A másik dolog, amit említeni szeretnék, lenne egy kérésem, azzal kapcsolatban, hogy az e- elektronikus azonosító menedzsmenttel kapcsolatban e-identity-ről van szó, ezzel kapcsolatban, hogyha tudnának-e valamit mondani, illetve az elektronikus aláírással kapcsolatban, digitális aláírással kapcsolatban. Ezzel foglalkozunk mi már a parlament részéről, de az Európai Bizottság is, és ez szerintem az európai belső piacra, nagy, piacnak nagyon fontos. Köszönöm. Kavárió asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a főigazgatóságnak, a Connecting Europe infrastruktúra facilitásról szeretnék egy kérdést feltenni. A prioritások meghatározása, a prioritásos projektek meghatározása, a részvétel feltételrendszere érdekelne engem, ugyanis a tapasztalataink szerint arról kell beszámolnunk, hogy ezen a területen nem igazán sikeresek a projektek. Portugáliában a gazdasági fellendítési tervnek egy része ugye az információs társadalomról szól, és ebben a, arról is volt szó, hogy a vidékfejlesztési alapokat a széles sáv kiépítésére is fel lehet használni. Ez működött is, és ezért azt gondolom, hogy világos szabad, szabályokat kell meghatározni, amelyek egyszerűvé teszik ezeket a beruházásokat, és a társfinanszírozás is megnehezíti az ilyen típusú projektek megvalósítását. Ransdorf képviselő. Nagyon egyszerű kérdésem lenne. Figyelembe vették-e a KKV-k problémáit, ugyanis ez volt a buktatója az első rendeletnek is. A, a KKV-knak ugye le, lehetővé akarjuk tenni azt, hogy a hálózatba belépjenek, hogy szolgáltatók legyenek, és ez nem sikerült. Ez nem sikerült, a parlament ezt nem fogadta el. Kérdésem, hogy hogyan tudjuk garantálni a KKV-k számára azt, hogy ők is a piac szereplői lehessenek? Ugyanis a nagy cégek kizárják gyakorlatilag a KKV-kat ebből a keretből. Köszönöm szépen, Mádurel asszony. Még egy kérdés jön. Nagyon röviden. Egyszerűen csak én is szeretnék köszönetet mondani a főigazgatónak és a kollégájának. Nagyon örülök, hogy itt vannak. Nagyon fontos volt, hogy mérleget vonjunk még ősz előtt, és nagyon jó prezentációt tartottak a két témáról. Ami a barangolást illeti, hát ez nagyon aktuális téma. Olyan kérdésekről van itt szó, amelyek a jövő hónapokban biztos, hogy foglalkoztatnak bennünket. Akkor felveszem a kesztyűt, és felteszek néhány kiegészítő kérdést. Múlt héten a frakcióm benyújtott egy javaslatot, egy állásfoglalási javaslatot az Európai Bizottság 2012-es programjával kapcsolatban. Azt a három témát szeretném felvetni, amelyek szerepeltek ebben, hiszen azt szeretnénk, hogy az önök főigazgatósága egy kicsit aktivizálja magát. Először is az elektronikus kereskedelemre szeretnék kitérni, illetve a területi elvre. Egyetértünk arra azzal, hogy az egységes digitális piac megteremtése megteremtéséhez fontos, hogy az elektronikus üzletforgalommal kapcsolatos elemeket tisztázzuk, megerősítsük, például a digitális aláírás, stb. És ez ennek célja a fogyasztó védelem erősítése a határon átnyúló üzleti forgalomban is. Az Európai Bizottságnak itt meg kell néznie, hogy milyen lehetőségek merülnek fel a hálózati tranzakciók territorialitásával kapcsolatban. E, itt pedig e, utalnék még e, arra, hogy nagyon fontos, hogy stabil jogszabályok legyenek, stabil jog, jogi háttér legyen a kommunikációs csomagban, azért, hogy az infrastruktúrába való beruházást erősítsük, javítsuk, legyen szó széles sávról vagy más szolgáltatásokról. Jogbiztonságot említeném tehát még egyszer, illetve az, hogy nagyon fontos, hogy a polgárok, fogyasztók elfogadható áron kapják meg ezeket a szolgáltatásokat. Ami a jövőbeni keretprogramot illeti, ezzel kapcsolatban nagyon szeretnénk, hogyha az IKT-t megfelelő finanszírozása valósulna meg. Emellett az is döntő jelentőségű, hogy az Európai Unió az új piacok esetében legyen szó az egészségügyi technológia, a környezetbarát közlekedés, és az intelligens energiahálózatok terén eh, éllovas szerepet játszon. Ez az én, ez az én kérdésem. Köszönöm szépen, és akkor nekem is lenne még egy kérdésem. A az új barangolással kapcsolatos új, új rendeletben a legizgalmasabb a második rész. Miért nem lehet itt gyorsabban előrelépni? Miért van erre szükség ilyen sok időre? Mert közben, míg ezt el nem érjük, addig a szabályozott árakkal kell együtt élnünk, úgyhogy ez nekem nem annyira tetszik. A strukturált megoldás lenne a jó, ami a második részben szerepel. Miért késlekedünk ezzel? Ez érdekelne, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a sok észrevételt és kérdést, amelyekből érdekes jelzéseket jutottak el hozzánk. Először a roamingon kívüli kérdésekre szeretnék válaszolni, és ezt követően térek rá a barangolásra. Kezdeném Ódi úrral. A hetedik eh, kutatási keretprogram félidős felülvizsgálatát eh, már akkor végezték el, mielőtt én eh, elkezdtem dolgozni ezen a jelenlegi munkakörömben. Jégen Könzen biztos asszony nagyon fontos egyszerűsítéseket javasolt és ezt a parlament más szakbizottsága nem fogadta akkor örömmel, mint amit gondoltunk azok a kollégáim, akik ezeket a rendszereket működtetik, persze nagyon jól értik, hogy különösen a kisebb kutató és innovációval foglalkozó cégek mennyire frusztráltak lettek ettől. Még mindig a régi mentalitás a meghatározó a hát házban sok helyütt de én bizakodom abban, hogy kollégáim a költségvetési, illetve az auditálási részlegen tovább haladnak az egyszerűsítés felérvezető úton, és majd a 2020-as távlatokban gondolkozva a hosszú távú költségvetési terv kapcsán is teljesen világosak az elképzeléseink. A azt a facilitást használjunk, amelyikkel az Eurostart eh, hozzá tudjuk kapcsolni a mi főigazgatóságunkhoz, és eh, a KKV-k kapcsán eh, sokszor megvizsgáltuk, hogy mindent megtettünk-e, amit reméltünk, hogy elérünk. A felülvizsgálat rávilágított arra, hogy ez nem így van. Sok tekintetben, és beleértve a parlamentet is, hibák voltak, és lemaradtunk a céloktól. Tika mondja, az elektronikus aláírásra kérdezett rá. Nos, az ősszel egy meg, olyan megközelítést alkalmaztunk, hogy egyrészt ott az elektronikus aláírással kapcsolatos munka, másrészt az elektronikus identitás. Itt egy összeurópai megoldás kell, jó tapasztalataink voltak már nagy kísérleti projektekből, és remélhetőleg, hogy az év második felében elő tudunk állni egy olyan komoly komplex megoldással, hogy ezt a kettőt összevezetjük, hiszen az elektronikus aláírás, illetve az elektronikus identitás menedzsment szorosan kapcsolódnak egymáshoz. a hát Tikhasszony ugyanúgy rákérdezett a határ, ter, határközeli területeken élők problémájára. Itt az egyik megoldás az, hogy a fogyasztókat hozzuk olyan helyzetbe, hogy mindenképpen a saját szolgáltatóját használja, és a határ közelében lakik, illetve ha mondan elmegy, akkor kerüljön át a roaming rendszerbe. A kollégáim már most is tárgyalnak néhány fontos partnerrel, például orosz barátainkkal. Az interferenciák az EU külső határán, illetve a tagállamok közötti belső határokon. Olyan probléma, aminek a megoldása az idő kell, de remélem, hogy sikerül megoldást találnunk. Ez persze nem kapcsolódik közvetlenül a roaming kérdéskörhez. Kávai asszony rákérdezett a Connecting Europe projektre. A jelenlegi szakaszban eh, ki a, köz, a bizottság szolgálatai kialakították a koncepciót, tudjuk azt, hogy körülbelül mennyit akarunk erre költeni. Hogy mi lesz a következő lépés? Először is meg kell határoznunk, hogy hogyan tudjuk eh, durván külön választani az energia, a közlekedés és az IKT terület igényeit, Szerintünk az IKT a legkisebb ebből a háromból, tehát az egész csomag, javasolt csomagból a legkevesebbet ez a terület igényli. Hogy hogy tudjuk ezt majd kezelni? a konjunktúra élénkítési, gazdaság élénkítési tervből levontuk a tanulságokat és hát vannak, akik a vidékfejlesztéssel foglalkoznak, más kollégák foglalkoznak a széles sávval. Fontos, hogy legyenek közvetítők, és a konkrét infrastruktúra alap kapcsán reméljük, hogy a magánszektorban, a bankokat is bevonva, illetve az állami szektorban is megtaláljuk a megfelelő partnereket innovatív megoldásokra törekszünk. Itt keverednek majd állami magánalapok, regionális alapok, hogy ezt a finanszírozásban meglévő vákumot kitöltsük. Persze még belül, házon belül is keressük a válaszok mindenre. Madagaszkár asszony kérdésére is válaszolnék, persze az önök támogatására nagyon nagy szükségünk van. Az elektronikus kereskedelem. Itt Krúz asszony és Barnier úr is együttműködnek a távközlés konkrét kérdéseivel kapcsolatban, és egy ilyen mini cekini, jelent, cekini jelentéssel fog készülni tavaszra, és ebben reményeink szerint már meg tudjuk határozni, hogy mekkora ez a hiátus, amiről ön is beszélt, és a területi elvű megoldás, megközelítést próbáljuk majd alkalmazni. Jogbiztonság. Maximálisan egyetértek, hiszen jelenleg még a berekkel, a első szakaszban vagyunk, kicsit le vagyunk maradva az átültetés, illetve a harmadik csomag átültetésével, végrehajtásával kapcsolatban, és a cégvezetők jönnek hozzánk, és panaszkodnak, hogy nincs meg az a jogbiztonság, amit szeretnénk. Tehát itt többre van szükség, jobb végrehajtásra van szükség. Az IKT pedig egy olyan terület, ahol a kutatás, fejlesztés, az innováció E, nagy szerepet kap. A tevékenységnek két fő pillére van. Az egyik, mi az IKT szerepe az előttünk álló nagy kihívások megoldásában, az egészséges öregedés, intelligens e, energia, intelligens e, városok, stb. Másrészt pedig ez, itt vannak ezek az enabling, felhatalmazó, helyzetbehozó technológiák, itt az embereket, akár a jósomat is tájékoztatni kell, a kihív, hogy mik a kihívások, de Európa ezekben a kulcsfontosságú technológiákkal kapcsolatban, a fototonika, szoftver, hardware tekintetében továbbra is központi kerep, szerepet kell, hogy játszon, és egyfajta kutatási központ kell, hogy legyen. És most rátérnek a roamingra, Rübig úr első kérdése is már erre vonatkozott. A bizottság mindig is egocentrikus, önző. Azt gondoljuk, hogy amit javasolunk, annál jobb, minél gyorsabban megvalósul és reméljük, hogy a parlament, a tanács készen állnak a kompromisszum megtalálására a javaslatunk alapján. A kérdés, hogy meddig, legyen, meddig tartson ténylegesen az átmeneti időszak, ez egy kényes kérdés. A kollégám is világosá tette, hogy az ár plafon meghatározás megszüntetése majd akkor történik, amikor hatályba lép az új jogszabály. A strukturális megoldások esetében ezek a struktúrális megoldások azt jelentik, hogy minden alkalommal, amikor egy fogyasztó bemegy egy üzletbe és megköt egy új szerződést, valószínűleg mindig kapnak egy a számlázásra vonatkozó részletet, és elgondolkodnak azon, hogy ez a leg, nekem legjobb szerződés meg kell nézni, hogy a jelenlegi szerződésünkben mennyibe kerül nekik a roaming, és a fő szolgáltatónál ez mibe kerül, de tudniuk kell nem csak azt, hogy kik még más szolgáltatók hova fordulhatnak, hanem még ennél több információra van szükségük, amit meg kell, hogy kapjanak a piactól. Tehát gyorsan szeretnénk előrelépni, de nem annyira gyorsan, hogy ne legyen elég idő erre az tájékozódásra a fogyasztóknak. Itt van a beruházások kérdése. Rübig úr és Ódi úr is rákérdeztek erre hogyan kapcsolódik a mi javaslatunk a e, beruházási modellek fenntarthatóságához. Az egyik legfontosabb teljesítményindikátor, amelyek mellett Krúz asszony és mi is elköteleztük magunkat, az az, hogy e, gyorsan jöjjön ki minden új technológia, és a széles sáv elterjedése felgyorsuljon. Ezt a célt kell elérnünk e, Ma eh, Barózó és Néli eh, beszélnek eh, arról, hogy milyen lesz a, az értékláncban a roaming szerepe, és én arra számítok, hogy a hét végéig az lesz a konklúziójuk, hogy keményebben kell dolgoznunk ezen a kérdésen. De persze ez még nem garancia arra, hogy egyre nagyobb nyereségük lesz majd a piaci szereplőknek, az üzemeltetőknek. Nincs lineáris kapcsolat a, különösen a, a nagyok nyeressége, illetve a beruházások mértéke között. Ugye nincs egy az egybe kapcsolata között, mert a részvényesek is akarnak osztalékot. Tehát itt nem egyenesen arányos ez a két dolog. Viszont sok lehetőség van arra, hogy az adott roaming felhasználók számára is fair megoldás szülessen, és másrészt a beruházást eszközök se járjanak rosszul. Ezt a kettőt a volumen alapján tudjuk összehozni. Például egy olyan országban, mint Dánia, a háztartások 90%-ában lehet otthon nagysebességű széles sáv internet, és nagyon jó mobil szerződéseket is kínálnak nekik. Sokszor elmozdulnak az olcsóbb szerződések felé a mobilon, mert még nem, vagy nem elég jók a széles sáv szerződések. És ez elvezet minket a külső kérdés az is elvezet minket Madurasszony kérdéséhez, hogy hogyan tudnánk ilyen izgalmas, tartalmú szolgáltatásukat kínálni, és ezzel összeegyeztetni a kétféle kihívást. Az SMS-ek mennyire gyorsak. Nos, egyetértek azzal, hogy az SMS, ami arról szól, hogy később fogok ma hazaérni, hogyha ez három órával később ér oda, mint én, akkor ez probléma. Tehát ez a szolgáltatás minőségével függ össze, egy általános probléma, és a roaming javaslatban is foglalkozunk ezzel. És azt hiszem, Ramsdorf úr kérdésére válaszolva a sor végére is ér, érek. Razer korábban is beszélt az NVNO-król, és ez a megoldás az SMS, SMS problémára is. Hogyha lehetővé tesszük, hogy a helyi meghatározó szolgáltatók a, hozzáférjenek a kis, megengedjék, hogy az SMS, kisebb SMS szolgáltatás nyújtók is használják a hálózatukat, akkor kötelezettséget kell vállalni a hálózat üzemeltetőknek, hogy mondjuk 8 héten belül kössenek, egyezenek meg mindazokkal, akik be akarnak szállni. Tehát a kis szolgáltatók számára biztosítani kell, hogy a 27 tagállamú EU-ban e mindenhol szolgáltathassanak. Erre persze strukturális megoldások kellenek. Elég messze mentünk már ilyen kötelezettség megteremtésében. Azt hiszem, ezt majd a jogalkotási folyamatban kell meghatározni. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, azt hiszem az önök nevében is köszönetet mondhatok a főigazgató úrnak és a bizottságnak általában is a részletes tájékoztatásért és a magyarázatért is, amivel elmondták, hogy melyik megoldás miért választották. Következő hetekben, hónapokban, talán inkább hónapokban, mint hetekben többet találkozunk majd, mert sok aktuális projektunk van. Még egyszer nagyon köszönöm Önöknek. you.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

Okay, we can start. Kezdhetjük? Okay, wir müssen am Anfang vielleicht einen kleinen Testlauf unserer elektronischen Maschinen noch. Ellenőrizzük le először is a szavazógépek működését, tehát egy próbaszavazást tartunk. pedig arról a kérdésről lesz szó, hogy igen vagy nem, tehát azonnal lezárjuk az ülést, és azonnal húzunk az úszodába. Tehát igen vagy nem, szavazzanak kérem. Okay, vote is closed. And result. Lezárom a szavazást. Nem annyira meglepő az eredmény. Tehát akkor működik minden, úgy tűnik, hogy működik, akkor kezdjük el a munkát. Először is Vicky Ford jelentése a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezelése. Meglehetősen bonyolult a tényállás. A szavazólista itt van előttünk, kezdjük tehát. 31-es módosító kiért egyet, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellettem ellene tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadta. Egyes kompromisszum elfogadtuk. Akkor 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es és 40-es azonosak mellettem, ellenem. Tartózkodás utasítottuk. 41 41-es. 41-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 42-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Bocsánat, ez túl gyors volt? Tehát ugye vannak olyan módosító indítványok, amelyekben nem, nem rendelkezünk hatáskörrel, és ezért ezeket el kell utasítanunk, ez bonyolítja a helyzetet. De megismétlem, 43-as kitámogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk, köszönöm szépen. 44 és módosító indítvány. Nem, bocsánat, kettes kompromisszum kitámogatja. Ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Empl 2-es mellettem, ellenet tartózkodás elfogadtuk. Ample 3 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum ki van mellette? Ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, elfogadtuk. Ample 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum, ki támogatja? Nem, vagy nem? Bocsánat, az 57-esről szavazunk először. Ki támogatja az 57-est? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59. Split volt három részben, első rész, mellettem. Tehát az első részről szavazunk, mely ki van mellettem. Ki ellenzi? Tartózkodás. Hát ellenőrizzük le. Ez biztos, ami biztos, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. SND one too much. SND one too much. A szocialisták és a demokraták közül egyen túl sokan szavaztak. Teljesen új, példátlan jelenség. Itt az ideje, hogy mindenki szabadságra menjen. Kezdtek elfáradni. Szóval lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész, ki támogatja, nem, nem, bocsánat, hanem már a 64-esről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 66-os. Okafogyottá válik. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum, kiszavaz mellettem kiszavaz rá, illetve ellene kitartózkodik, mely elfogadtuk, 72-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as, kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 a kompromisszum kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ample 8, két részben az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nyol, kilences kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es kitámogatja, kiellenzi tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 92 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. <clears throat> Okafogyott, okafogyott. Ez is okafogyott. 95 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 és kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es és NV14 azonosok szóbeli módosítóval mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 104 és az MV 15 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 105 két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Százkilences mellettem. ellene. Következő, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Júri hetes, mellette ellene tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 113, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 119 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 128 és MV20 azonosan, azonos a kettő, kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 130-as. Kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Envi 18 második rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Az Envi 18 második részéről kérdezem még egyszer, mellette ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Envi 19, nem, 132 mellette. Ellene tartózkodással utasítottuk. Sosem. 133 mellette elfogadtuk. 134 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellenem elfogadtuk. 137-es kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Empl 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138 támogatja valaki, ellenzi valaki, tartózkodás elfogadtuk. 139 kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítottuk. 140 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143, két részben első rész kitámogatja, kiellenzi, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellettem. Elfogadtuk. Tizenkettes mellettem, ellene elfogadtuk. Tizennégyes mellettem, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Ugye 15-ös jön? Nem a 13-as. 13-as. Ki van mellette a 13-as mellett? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kitámogatja szavazatával. Kiszavaz nemmel, elfogadtuk. 16-os, mellette ellene elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 két részben első rész mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es, 19-es eh, mellette. Hogy? Mit? Igen, tehát 19-es mellettem, ellene. Még egyszer kérem, 19-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 21-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30-asig szavazhatunk egyben? Lehet ezt, hogy egy csomagba szavazunk erről? Tehát 23-tól 30-ig közösen szavazunk, nem? Hol, hol, melyik, melyik módosítóval van problémája? Miért nem lehet? 23-as, jó, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadó, 24 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 28 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes és a négyes, ezek azonosok, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos, kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Emplegy mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, Empel 6 e, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Empel 10 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Empel 12 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, Empel 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as, Oka fogyott, bocsánat, 21 es Empel 21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, MV1 kitámogatja ki ellenzi? Elfogadtuk. MV 31 támogatja valaki, ellenzi -e valaki, tartózkodás elfogadtuk. MV 36 ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. MV 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hát ez volt az egész és most elektronikusan szavazunk az egész eh, anyagról, megnyitom a szavazást. And closed. Now closed. And ein klares Ergebnis. Világos az eredmény. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk Vicky Fordnak. Egyértelmű hát az eredmény. Nem volt egyszerű a dolog, de sikerre vittük. Nem csak sokat kellett szavazni, hanem sokat kellett egyeztetni is, a szavakat egyeztetni. Fordaszon kéri a szót? Please short. Yes, I... Csak röviden. Igen. Csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a többi frakcióból, mert látták a szavazólistán, hogy nagyon sokat dolgoztunk, még a módosítási benyújtások eh, határideje előtt, hogy kompromisszumra jussunk. Köszönöm szépen a többi frakció képviselőinek, akik segítettek. Köszönöm. Ja, jetzt müssen auch mal alle klatschen. Dankeschön. Wir kommen damit zum Bericht von Kollegen Chachimakakis, Integrität und Transparenz. Hatsimakakis úr jelentése következik. Energiapiacok integritása és átláthatósága. Kompromisszumos szöveg. Rögtön elektronikusan szavazunk. okay. also, wir können jetzt drei Einzelab Háromszor szavazhatunk külön, de szavazhatunk egyszer egyben is, úgyhogy egyszer fogunk szavazni. Elektronikusan szavazunk, egyszer szavazunk, mind a három dologról most egyben döntünk, megnyitom a szavazást. Closed. And alles klar. Lezárom a szavazást, minden világos. Gratulálunk! és vidáman folytatjuk. Simánszki úr jelentése következik. Közbeszerzés modernizálása. Kezdjük egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene elfogadtuk, 14 mellette, na-na-na, közfelháborodás, 11-est ellenőrizzük, 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világosan elutasítottuk. Jó. 14 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20 es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os, 27-es, 28-as egyformák mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 29, nem ellenőrizzük, 26, 27, 28, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette, 29-est is ellenőrizzük. Jó, akkor megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es e- első rész mellette, ellene, tartózkodás nem. Ellenőrizzük rögtön. 40 per 1-es, megnyitom a szavazást. 40 első rész. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es. Második rész, mondja az elnök mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A második részt. Megnyitom a szavazást. And Klo- PPE. PPE. Néppártból egyel többen szavaznak. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 és mellette, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41. Elutasítottuk? Hát akkor menjünk vissza 39-es, megnyitom a szavazást. Néppárt már megint egyel többen vannak. Lezárom a szavazást, elutasítva. 41-es. Első rész. 41 első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene Ellenőrizzük a 42-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 44 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 45 mellette. illetve 45-ös okafogyott, 46-os is, 47-es visszavonták, 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 1-es módosítás, 49-es, jó, 49-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Egyes módosítás mellette ellene egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Gratulálunk Simánszki úrnak. Ezzel ezt is lezártuk. Következik az utolsó szavazás. Szóbeli kérdés és közös állásfoglalás. Blokkban szavazunk, minden módosításról egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a konszolidált szövegről is szavazunk, mégpedig elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, akkor ez az eredmény is nagyon jó. És ezzel lezártuk a szavazást. Köszönöm mindenkinek. A következő pont a lengyel miniszterelnök helyettes és gazdasági miniszter látogatása, aki még nincs itt. Nem is lehet. Er um Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy 11 óra előtt nem jön a lengyel miniszter, sőt, 11 óra 30-kor jön. A titkárság szerint csak 11.30-kor jön a miniszter. Jó, akkor 11 óra 30-kor folytatjuk. Nem fogjuk itt egymás idejét rabolni. Mindenki igyon kávét, pakolja össze a bőröngyét. Pucin. születve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

Okay, ladies and gentlemen, ich darf Sie alle wieder ganz... Hölgyeim és Uraim, a rövid szünet után szeretettel üdvözlök mindenkit, és különösen köszönt, nagy szeretettel köszöntöm Pavlak urat, aki lengyel miniszterelnök helyettes és gazdasági miniszter. Nagyon fontos, hogy ő itt van, és köszönöm, hogy a lengyel elnökség kezdetekor már ellátogatott hozzánk. Ma még lesz néhány kollégánk, vendégünk, már az elmúlt eh, héten is volt lehetőségünk arra, hogy eh, Pavlak úrral és másokkal is, a lengyel kormány más eh, képviselőivel is tárgyaljunk rendkívül jó látogatáson vettünk részt, ahol nagyon sok információt hallott mindenki, aki jelen volt, és ezzel a felvezetőmet rögtön be is fejezném és Pavlak urat arra kérem, hogy szóljon röviden hozzánk, utána még a kollégáknak is lesz ideje kérdéseket feltenni, de félkor be kell fejeznünk a munkát, mert itt mi az Európai Parlamentben tiszteletben kell, és akarjuk is tartani a tolmácsok munkaidejét. Tegnap este pedig, miután nagyon túlóráztattuk őket, ma egész pontosan be akarok fejezni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, hogy ma itt találkozhatom Önökkel, és megvitathatjuk azokat a témákat, amelyek az energia és iparpolitikával függnek össze. Remélem, hogy az lengyel elnökség nagyon sikeres lesz, és ez hasznára válik Európai Parlamentnek, de az egész Európai Uniónak is. Itt a szakbizottságban sok minden, sok területet érintünk, az Európai Kutatási Térség kérdése is ide tartozik, azután az energiainfrastruktúr kérdése. Jerzy Miller, illetve Grabácsi kollégáim ennek a két területnek a szakértői az energia és az iparpolitika az, amiről én szeretnék beszélni. A lengyel önökség javaslatai a következők. Három területre szeretnénk koncentrálni. Az első az integráció, mint a növekedés előre mozdítója. A második terület egy biztonságosabb Európa, az élelmiszerbiztonság, az energetika és a védelem területein. És a harmadik, nyitottabb Európát szeretnénk, egy olyan Európát, ami jobban nyit a világ felé. A gazdaság területén pedig három fontos területet határoztunk meg. Elsősorban az iparpolitikára és az energiapolitikára szeretnénk koncentrálni. Az energiapolitikával kezdeném, és ez összekapcsolódik a biztonságosabb Európára irányuló törekvéseinkkel. Ezen a területen az Európai Unió belső politikájára koncentrálnénk. A biztonságosabb Európa felé tett lépés azt jelenti, hogy megszilárdítsuk a közös energiapolitika alapjait az Európai Unióban, és az ehhez szükséges eszköztárat kialakítsuk. Az Európai Unió a e, termelőkkel, a fogyasztókkal és a szállítókkal e, kell, hogy kapcsolatban legyen, és e, valamennyi szereplő együtt működésével lesz biztonságosabb az energiaellátás, ami az egész Európai Unió működését is javítja majd a különösen nemzetközi téren. Meg kell teremtenünk annak a feltételeit, hogy növekedesen a gazdaság, és takarék okosan bánjunk az energiával. Két mechanizmus létrehozására tennénk javaslatot. Az első egy koordinációs mechanizmus lenne, amelynek az lenne a feladata, hogy egységes álláspontot dolgozzunk ki, és így az energiapolitikával foglalkozó grémiumban az EU egy, egységesen tud fellépni. A másik egy szolidaritási mechanizmus lenne, ez garantálná minden tagállam számára, hogy az Európai Unió intézményei segítséget nyújtanak, eh, hogyha valamilyen incidens vagy probléma mm, merül fel az energiaellátásban. A következő feladat eh, az energia, az EU belüli energiabiztonság területén azzal függ össze, hogy nyissunk harmadik országok felé, nyitottabbá tegyek az EU-t kifelé. Itt például az energetikai karta ratifikálása, ez egy globális egyezmény, nagyon fontos. Cselekvési rendszerek egységesítésével könnyebbé válik a kommunikáció a külső partnerekkel. Az energiapolitikával kapcsolatban szeptemberben Wroclawban lesz egy miniszteri szintű tanácskozás. Az energia hatékonyság is eh, természetesen rendkívül fontos eh, eleme az Európai Unió agendájának, energetikai programjának, eh, az energiahatékonysági irányelv is kimondja, hogy 20%-kal akarjuk növelni az energiahatékonyságot. Különböző felmérések azonban azt mutatják, hogy ennek a célnak eh, mindeddig csak a felét eh, érhetjük el valószínűleg. Éppen ezért eh, az épületek, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra területén határozottabb fellépésre van szükség az a lengyel elnökség is felhívást intéz a tagállamokhoz, hogy támogassanak ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Az energia hatékonyság témakörében terveink szerint novemberben fogad el a tanács egy jelentést a munka előre haladtáról. Egy következő nagyon fontos téma az új megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között, az úgynevezett Energy Star. Szeretnénk az elnökséget azzal lezárni, hogy itt sikerült eredményt elérni. Tehát mennyire elnökség idején azt be elő fogjuk terjeszteni a tanácsnak azt, hogy újítsa meg ezt a megállapodást, és zárjuk le a megállapodás végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadását. November 24-én adunk majd tájékoztatást arról, hogy hol tartunk ezen a területen. Egy következő fontos terület energetikai infrastruktúra kiépítése, továbbépítése, ez az energiapolitika három kulcs területének az egyike. Várjuk a bizottsági alkotási javaslatát, amely még az év vége előtt meg fog születni, remélhetőleg ősszel. Az európai energiapolitikában talán gyorsabb, határozottabb fellépésre van szükség a széndiokszid kibocsátás további csökkentése mm, is fontos kérdés. Itt a partnereinkkel kell tárgyalni, és nemzetközi tárgyalásokon reméljük, hogy sikerül erről lépni. Energiapolitika, klímapolitika, nemzetközi irányultságú kell, hogy legyen, és közben természetesen ügyelnünk kell, hogy az EU megőrizze a versenyképességét, vagy erősítse azt. Egy következő fontos kérdéskör az energia piacok transzparenciája, ezzel kapcsolatban a REMIT rendelet. Itt összességében az év vég, vagy az út végén az áll, hogy az energiapiacok egyszerűen jobban, hatékonyabban működjenek. Együttműködés a földgáz kérdéskörben, környezetvédelmi kérdések kapcsán, ez magától értetődően nagyon fontos. És a tagállamok be kell, hogy tartsanak bizonyos előirányzatokat az Európai Fórumon fogjuk megvitatni, hogy hol szabjuk meg ezeket a kereteket. Egy következő fontos terület az atomenergia, nukleáris politika. Itt az elnökség dolgozik egy irányelven, az biztonság, az egészségvédelem, a sugárzásvédelem alapvető normáit szeretnénk kidolgozni a stressztesztek is eh, megindultak, elkezdődtek. Eh, ez eh, az biztonság szempontjából nem csak Európa számára fontos, hanem ez egy globális kérdés. Tovább kell szigorítani a biztonsági szabványokat, és a lehető legnagyobb mértékű kiterjesztésükre van szükség ezeknek a normáknak. Ebben az összefüggésben még szeretném kihangsúlyozni azt, hogy itt nem szimbolikus vitát akarunk folytatni eh, Európában. Nem eh, csak arról akarunk eh, beszélni, hogy csökkenteni akarjuk az széndiokszid kibocsátást, stb., hanem azt szeretnénk, hogyha azokra a azoknak a megoldásoknak szentelnénk a legnagyobb figyelmek, amelyek igazán nagy lehetőségeket nyújtanak az EU számára a szén is ebben szerepet kell, hogy kapjon. Persze a széndiokszid emissziók csökkentése azt is jelenti, hogy visszafogjuk a szén felhasználatát, de másrészt ott van az energiahatékonyság kérdése, hiszen a lényeg az, hogy okosabban használjuk fel az energiát. Hogy mondjak erre egy példát? Mondjuk vegyük a hőszivattyúkat. Ezeknek a, ezeket 50%-ban gázzal működtetjük, és 50%-kal nagyobb energiahatékonyságot tudunk elérni akkor, hogyha a gáz közvetlenül felhasználjuk, és elégetjük, és a keletkezett hőt hasznosítjuk. Több olyan tényező van, amelyeknek a segítségével erősíthetjük Európát. Szeretnénk alacsony szén kibocsátás és felhasználású gazdaságot teremteni Európában. Lengyelország nagyon fontosnak tartja az ipar, a vállalatok, illetve a nemzetközi intézmények közötti együttműködést. A Világbank nemrégiben készített egy szakvéleményt, arról, hogy hogyan lehetne a lengyel gazdaságot úgy átalakítani, hogy alacsonyabb szén felhasználású gazdasággá váljon a gazdaságunkat, tehát ilyen irányba igenis lehet vezetni úgy, hogy eközben megmarad, vagy akár javul is a növekedési, a gazdaság növekedésének az üteme. Lengyelország az iparpolitika kapcsán az Európa 2020-as stratégia megvalósítását tartja egyik fő célkitűzésének, és nagyon fontos politikai kezdeményezésekre van szükség ahhoz, hogy legyen egy átfogó iparpolitika, hogy az innováció szerepe erősödjön Európában hogy a saját nyersanyag forrásainkat hatékonyabban tudjuk felhasználni a roadmap-el összefüggésben, és még sorolhatnám a példákat. Nem informális miniszteri tanácskozásokat is szervezünk ezekben a témakörökben. például július 21-én, 22-én Szopotban lesz egy ilyen tanácskozás. Szeretnék még arra is utalni, nagyon fontos számunkra, hogy a versenyképesség az Európai Unióban nagy figyelmet kapjon. Különböző intézkedésekre, fellépésekre kerül majd sor, és ezek nyilvánvalóan kihatnak majd a versenyképességre is. A közelmúlt, az elmúlt évek válsága nagyon sok mindent világossá tett ott, ahol a termelés zajlik, azokon a helyeken erős általában a gazdasági növekedés. Hogyha tehát a versenyképességet erősíteni akarjuk, akkor viszont a munkahelyek megőrzésének, a fenntarthatóságnak a szempontjaira is oda kell figyelnünk. Hogyha a következő feladat pontot kellene megemlítenem, akkor a szeptemberi ülésen a versenyképesség kapcsán integratív következtetéseket szeretnénk majd elfogadni, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Végezetül a lengyel elnökség kezdeményezést tesz annak érdekében is, hogy a tanács következtetéseket fogadjon el amely a külvilág felé is felmutatja az eredményeinket. A versenyképesség és növekedés munkacsoport munkájának az eredményét fogjuk októberben és novemberben következtetésekben rögzíteni. Önök is tudják, hogy október elején Egyarországban parlamenti választások lesznek, ez azt jelenti, hogy hát az elnökségünk szinte egy Mission Impossible. Júliusban, augusztusban, nyári van, persze nekünk nem, de önöknek igen. A miniszterelnök már kezdetől fogva mondta nekünk, hogy idén bizony nincs nyaralás, nincs szabadság. Azután kezdődik a választási felkészülés, szeptemberben visszatérünk az európai ügyekkel, kell folyamatosan foglalkoznunk, és ennek kapcsán azokra a kérdésekre koncentrálunk, ahol van esély eh, véleményünk szerint a komoly előrelépésre. Igen, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, szeretnék még egyszer utalni arra, mennyire fontosnak tartjuk az önökkel folytatott együttműködés, számítunk az önök szakértelmére, ismereteire, hiszen önök is aktívan részt vesznek az európai politika alakításában, az európai valóság alakításában, és önök érzékelik igazából, hogy mi a valóság, ezért is annyira fontos, amit önök mondanak. Az Európai Parlament számunkra nagyon fontos partner, és reméljük, hogy önök is sok hasznos impulzust adnak a munkánkhoz. Köszönöm szépen! Hogyha idén nagyon sürgülődniük kell, és szorgoskodniuk kell, nem lesz szabadságuk, akkor azt mondhatom, hogy a szorgosság elmeri, elnyeri méltó jutalmat. Kevés idő a rendelkezésünkre, ezért szeretném kérni a képviselőket, hogy ma egy maximum két percben tegyék fel a kérdéseket, hiszen Pavlak úrtól még okos válaszokra is várunk, ehhez pedig időre van szükség. Először is Weber képviselő kap szót. Miniszter úr, sok szeretettel köszöntöm, és nagyon érdekesnek tartottam az előadását, a bekezdé, bevezetését, és önhöz hasonlóan az energiapolitikára és az energiahatékonyságra helyezném a hangsúlyt, ez elengedhetetlen. elengedhetetlen. Nincsen időnk, ezért egy konkrét pontra koncentrálnék, mégpedig egy javaslatra, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be. A GMÖS GMES programnak a finanszírozásáról van szó, amely a 2014-2020-as finanszírozási kereten kívülről kerülne finanszírozásra. Ez egy kicsit ellentmondásnak tűnik az európai politikán belül, és felmerül annak a kockázata, hogy ez a GMES program, ez leáll, leáll, mert nem kap elegendő megfelelő finanszírozást. És mm, ez oda vezethet, hogy a már megvalósult beruházások, akár állami, akár, akár magánberuházások, amelyek 3 milliárd eurót képviselnek eddig, ezek tulajdonképpen megszűnnek, vagy ezeknek az eredménye, nem hoznak eredményt. A kérdésem a következő az, mit tenne, mit kíván tenni ezen nagy átfogó programmal kapcsolatban, amely elengedhetetlen az e, e, környezetvédelem szempontjából, hogy ez a program tehát ne csúszson ki a kezünkből, és, e, és ne vesszen el. Grosztet asszony, két kérdésem lenne, miniszter úr. Az első kérdésem néhány hónapja szavaztunk egy ipari, iparpolitikáról szóló jelentésről. Langen úr volt a jelentéstevő. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy megóvják az Európai Unió határain belül a hagyományos ipari munkahelyeket, ehhez konkrét javaslatra van szükség. Másodszor ön beszélt az energiapolitikáról, beszélt a széndiokszid kibocsátásról, többet kell, több energiát kell termelni. Ehhez természetesen többet fogjuk használni a szénerőműveket. Hogyan lehet ezeket tisztává tenni? Persze ez működik a széndiokszid tárolás technológiával. Tudjuk, hogy ez a technológia létezik az Európai Unióban. Tudjuk, hogy ez jó eredményeket hozhat. Nagyon hasznos lenne, hogyha Lengyelország erre nagy hangsúlyt fektetne, hogy a széndiokszid megkötésére és tárolására vonatkozó technológiát támogatná, hogy Kínával szemben az előnyünket ne veszítsük el. Ekkasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm a parlamentben. Itt vagyok, itt ülök. Itt középen. Köszönöm. Az energia úti terv engem aggaszt egy picit, különösen a legutóbbi környezetvédelmi tanácsülés után Hildegard biztos dél-afrikai decemberi tárgyalási mandátuma tekintetében a biztosasszonynak egy megfelelő mandát platformra van szüksége. És mindez, amit a versenyképességről és a környezet a energiahatékonyságról besz hallok, azt gondolom, hogy ez teljesen más prioritásokat fogalmaz meg, mint amiről itt hallottunk. És úgy gondolom, hogy megfelelő munkafeltételeket kell biztosítani a biztos asszonynak. Másodszorban a forrás hatékonyságra kérdezek rá, hogyan gondolja ezt a munkát végrehajthatni, mit gondol a címszólat. Végezetül egy rövid tanács. Remélem, hogy ön a három oldalú tárgyalások során Nagy-Britanniához és Franciaországhoz hasonló nyitott mandátummal lép majd föl aznak érdekében, hogy a dossziékot be is fejezhessük. Ribázi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, és üdvözlöm a miniszter urat. Lengyelországban voltunk az ITRE delegációjával, és ott önök említettek egy olyan energia stratégiát, amely a hipokarbon névre hallgat, de ezzel egy időben nagyon sok önöknél a szén és a kéreggáz, a kéreggáz kiépítését is, vagy használatának kiépítését is szeretnék használni, pedig ez nagyon sok üvegházhatást okozó gázt bocsát ki, többet, mint a szén. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen garanciát milyen garanciát tudnak biztosítani bizonyos országoknak, amelyek ugyan kitermelik ezeket az energiákat, de de ezeket tisztán igaz, kívánják tartani. Ki fogja ezt finanszírozni, és ki fog erre odafigyelni? Simánszki úr. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Én is szeretettel üdvözlöm itt miniszter úr a parlamentben. Örülök, hogy itt láthatom. Nagyon fontos kérdésekről beszélt, és az ITRE-ben fontos partnerre számíthat tervei megvalósítása során. Ma fontos szavazást folytattunk, és a réme tekintetében is az dokumentumot első olvasatban kellene vég, végigvinni és elfogadni. Tegnap hallottam arról, olvastam arról, hogy a lengyel kormány a gáz benchmarkingja tekintetében egy fontos lépést tervez tenni. Nagyon fontos lépés ez. Egyetértek egyébként az aggájaival is, és úgy gondolom, hogy a széndiokszid piac, gáz piachoz való igazítása aggasztó, nem tudom, hogy Lengyelország mit tervez tenni, melyek ezek az intézkedések, amelyeket meg, akarja, meg akarnak hozni. Köszönöm szépen. Brezina képviselő. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok a miniszter úrnak, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az atomkutatásra vonatkozó jogszabályra szeretnék rákérdezni. A tanács elfogadta a keretprogramot, a kutatási fejlesztési keretprogramot, de ez három részt tartalmaz. A programokban való rendszeres részvételről szól, illetve a közvetlen kapcsolatról. Kérdezem tehát, hogy a lengyel elnökség alatt az kutatás kérdésében megállapodásra akarnak jutni, például a jet fúziós reaktorokban való együttműködés kérdésére gondolok. Kérdezem tehát, hogy a lengyel elnökség alatt lezárni tervezik ezt a dokumentumot. Köszönöm. Köszönöm, Gierek kollega, parancsoljon. E, Köszönöm szépen. Több kérdésem is volna, de egyre koncentrálok csupán. Mérnökként az ember igyekszik az energiahatékonyság területén is nagyon célirányos és megfontolt lenni. Beszélt a kibocsátásokról, az emissziókról. Hogyan látja annak lehetőségét, hogy az energia csomagot módosítsák? És itt nem értek egyet azzal a kollégával, aki a kérdésről beszélt hiszen vannak itt már bizonyított tényé, tények. A CCS, hogyan látja a CCS technológiát, lehet-e módosítani ennek fényében az energiacsomagot? Köszönöm, Kavaljú asszony. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy itt van körünkben és hogy részletes válaszokat ad a kérdéseinkre. Két rövid kérdésem van, az egyik a CCS-re vonatkozik. A CCS a széndiokszid elfogásának és tárolásának technológiája nagyon fontos, hiszen nem tudjuk a magunk számára kitűzött széndiokszid csökkentési célokat teljesíteni a CCS nélkül, már csak azért is, mert a szén felhasználása nő A technológia, tehát a CCS technológia kísérleti fázisban van, és Európa 7 nagyobb léptékű, még mindig bemutató, de azért nagyobb léptékű projektet finanszírozott. Az egyik ilyen visszanyerő, széndiokszid visszanyerő egység Lengyelországban van. És úgy tudjuk, hogy e- ezen gyáregység nem technológiai, de kofinanszírozási nehézségekkel néz szemben. Kérdezem tehát, hogy a soros elnökség hogyan próbálja ezen recovery plan, plant vagy visszanyerő üzemegység ügyét előre vinni. Másik kérdésem, a meglévő épületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozik. Ez nagy probléma Lengyelország, Európában és Lengyelországban is. Nos, a probléma abban rejlik, hogy olyan építészeti megoldásokat kell találni, amelyek eh, valóban célra vezetők. Nem könnyű ez, hiszen nagyon komplex kérdésről van szó. Kérdezem tehát, hogy a meglévő épületek eh, hő technikai átalakításában milyen lépéseket terveznek tenni. Köszönöm. Köszönöm. Hipner képviselő. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a miniszterelnök helyettes urat, és örülök, hogy meglátogatott bennünket, és bemutatja számunkra a lengyel elnökség prioritásait. Mindabból, amit mit tudunk, nagyon ambiciózus tervet tűzte ki maguk elé. Említette az energiahatékonysági rendelettervezetet, valamit az, az atomenergia, atomerőművek biztonsági normáira vonatkozó nagyon szigorú rendelettervezetet. Nos, helyes célkitűzések ezek, de azért nagy vita, nézetkülönbség van Európában az energia mix összetétele tekintetében. Kérdezem tehát, hogy mit javasol ön Lengyelország számára? mekkora szerepe legyen ez a nukleáris, az atomenergiának az energia mixben, fontosnak tartja egyált, egyáltalán az atomenergiát. Ezen felül tervezem, hogy a tanácsban öm, próbálja közelíteni az államok véleményét egymáshoz, hiszen sok ország befagyasztotta az atomenergia programját, és sok ország nem hajlandó másrésztről az alternatív energiákkal igazából komolyan foglalkozni. A probléma tehát az energia mixel jelentkezik mind az európai, mind a tagállamok szintjén. Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, miniszter úr, hogy eljött. Természetesen értem, hogy nagyon sok dolga van, Valóban a programja nagyon becsvágyó. És azt hiszem, hogy a program alkalmazása biztosítani fogja, hogy jövőnk jobban néz majd ki, jobb irányt vesz. Kérdésem a kis és középvállalkozásokra vonatkozik, hiszen vannak tagállamok, amelyek alig-alig foglalkoznak a kis és középvállalatok tagállamokkal milyen terve van a lengyel soros elnökségnek e területen? A szabadalmak kérdését is problematikusnak látjuk, több éve nem jut megoldásra ez az ügy. Egy szabadalomvédelmi programot tervez a lengyel elnökség Előbbi vinni, és ezt nagyon ezt csak üdvözölni tudom. Harmadik kérdésem pedig a standardizációra vonatkozik. A szabad piac és az áruk szabad mozgását akadályozza, hogy a normák és a standardok bizonyos termékek esetében még mindig nem azonosak. Mit tervez itt a lengyel elnökség? Végezetül beszélt az energiapolitika kérdéséről, említette, hogy bilaterális megoldások is szóba jöhetnek. Mire gondol konkrét a miniszter úr? Hiszen a mi stratégiánk sokkal inkább arra irányul, hogy az Európai Unió közös megoldást keressen, és igyekszik a politikai motivációt kikerülni. Köszönöm. Krups képviselő kap utolsónak szót. Sose fogom tudni már kimondani ezeket a neveket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nehézségeket jelent önnek, amikor kiejtem, kiejte a nevemet. Hát lehet, de azért mindig újton újra javul a kiejtése. Jól halad, elnök úr. Miniszter úr, Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy meglátogatja a szakbizottságunkat és bemutatja a lengyel soros elnökség prioritásait azon területeken, amelyek az ITRE szakbizottság tagjait különösen érdeklik. Kérdésem a következő. Hogyan látja a következő problémát, kérdést? Szomszédunk Németország úgy döntött, hogy befagyasztja a nukleáris programját, egész pontosan 2022-re nem működik atomerőmű Németországban. Ez a Németországban előállított energia negyedét teszi ki az atomenergia jelenleg. Felmerül tehát a kérdés, hogy mit jelent ez majd az Európai Unió egészére nézvést. Hogyan látja ezt a kérdést, miniszter úr? Hogyan látja a német atomenergiából való kivonulás jelenségét, és hogyan fog ez kihatni az EU energia mixére. Becsvágyó terveket ismerünk a megújuló energiaforrások szerepének növeléséről, de szomszédunk-e döntése mégiscsak aggályokat és kérdéseket vet fel, amikor a különböző energiaforrások felhasználásán gondolkozunk. Hogy látja ezt? Új minőségi osztályba lépnek a széndiokszidmentes energiatermelő technológiák? Illetve kihat-e majd a német döntés a kéreggáz kitermelésére Európában, hiszen ennek is negatív kihatása is lehetnek. Lengyelországban új mű új berendezéseket építettünk, például a Mitein gyáregységet, amelyek szintén a szénbányákból kinyert gázok felhasználását teszik lehetővé. Megoldás ez. Köszönöm szépen, Csúbúr, és most pedig a miniszternek adom meg a szót. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ezek a e, kérdések nagyon különböző témákra vonatkoznak, úgyhogy egy általános megjegyzéssel kezdeném. Igen, az energiapolitikáról van szó, de ennek nagy hatása van az iparpolitikára is. Ebben elengedhetetlen, hogy jól alakítsuk a keretet. Hogyha a határokat megfelelően határozzuk meg, és a keretet megfelelően határozzuk meg, akkor az egész egyszerűbb lesz. A szubszidiaritás kérdése elengedhetetlen ebben az összefüggésben. beszélnünk kell technikai kérdésekről, műszaki normákat érintő kérdések, ezekről, hogyha ezekről közvetlenül egy rendeletet fogadunk el, akkor egyszerűbb a helyzet, mert akkor egy, egyik pillanatról a másikra megvalósulnak az egységes normák Európában. Ami e, pedig egyéb területeket illet, a természet, a hagyományos kultúráinkat, a hagyományos értékeinket, akkor ott jobb hogy irányelveket határozunk meg, ebben is egyet kell érteni. Mondok egy konkrét példát. Az energiacsomagban felmerül annak a lehetősége, hogy az átmeneti időszakban a 10C eh, cikkel kapcsolatban, ez már néhány éve ismert, 2008-ban a tanács következtetéseiben szerepelt egy eh, olyan megfogalmazás, amely bizonyos installációk eh, vonatkozott, amelyeknek az építése már megkezdődött 2008-ban. 2011-ben az Európai Bizottság olyan iránymutatásokat fogadott el, hogy ezek olyan installációk kell, hogy legyenek, beruházások kell, hogy legyenek, amelyek már láthatóan megkezdődtek. Nos, hát ahhoz már 2008-ban valóban meg kellett kezdeni a beruházásokat, hogy a 2011-re látható eredménye legyen ennek a dolognak. Érthető, hogy ezen háttér mellett a cégek, vállalkozások nem igazán kívánnak beruházni, mert ez nem elég biztonságos jogi háttér. A praktikus elemekre, gyakorlati elemekre azonnal utalni kell, hatékonyságot kell szem előtt tartani. A kibocsátásokkal kapcsolatban természetesen a biztonságot garantálni kell. a jogbiztonságot, és garantálni kell azt, hogy az egyszer elfogadott intézkedések éveken keresztül megmaradjanak és érvényesek legyenek, ne változtassuk folyamatosan a százalékokat. Most nézzünk konkrétan a eh, konkrét kérdéseket. Weber úr arról beszélt, hogy az elnökségünknek eh, az egyik célja, az Európai Bizottsági eh, Programban szereplő Mm, rendelet elfogadása, ez itt a különböző eh, tagállamok érdekeit kell figyelembe venni, és a legfontosabb tárgyalási témákat meg kell határoznunk, amelyeket majd a Dán elnökség folytat. Ezen dolgozunk, és egyetértek azzal, hogy valóban elengedhetetlen, hogy ezek a beruházások, amelyek a közös űrkutatási programban szerepelnek, ezek valóban megvalósuljanak. Az Európai Unió konkrét végrehajtási intézkedéseket eh, kíván elfogadni ezzel kapcsolatban, hiszen ennek az eredményeit más eh, konkrét esetekben is ki lehet használni. Ami az ipari politika végrehajtását illeti, és az alacsony széndiokszid kibocsátású politika megvalósítását, ez a következő pont, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy Duhátov városában lesz egy eh, találkozunk, az energia igazgatók vesznek majd ezen részt, és ők beszélnek majd arról a német döntésről, mely szerint a németek ugye megszüntetik az atomenergia használatát. Emellett beszélnek majd a az széndiokszid kibocsátás csökkentésével összefüggő technológiák ról. Miért Tuhátov városát választottuk? Ez nem véletlen. Itt van egy nagy CCS berendezés, és ez nagyon fontos projekt. Ez példa lehet, példaértékű lehet a, az ipari méretű CCS használatára azok az európai cégek, amelyek ezzel foglalkoznak, azt gondolják, vagy úgy értékelik, hogy EU finanszírozás nélkül ezek a projektek nem lesznek gazdaságilag életképesek. Úgyhogy nagyon fontos a, konst- a CCS-ek felépítésének a költségeit megfelelően meghatározni. Nagyon jók a geológiai adottságai ennek a régiónak, amelyről most éppen beszélek, úgyhogy azok, akik ott élnek, tudják, hogy itt széndiokszid tárolásra kerül sor, és ez egy konkrét intézkedés. A másik fontos iparpolitikai kérdés az energiahatékonyság kérdése. Ezek azok a témák, amelyek az energiatermeléssel összefüggnek. Legyen szó a e, távhőtermelésről, e, de a közlekedés és az energia összekötése, az elektro, elektromos autók is fontos szerepet játszanak az energiafelhasználás terén. Hiszen ne felejtsük el, hogy a benzinmotoros autók 10%-os hatékonysággal működnek, tehát 10%-ot használnak ki, az elektromos autók pedig az energia 40%-át használják az, ener- az autó mozgatására. Úgyhogy ez nagyon fontos szerepet játszik, eh, és ennek a keretében merül föl az energia tárolás kérdése is hogy lehet tárolni azt az energiát, amelyet nem használnak fel, és hogyan lehet ezt betáplálni. Japán kutatás, azt, kutatások azt mutatják, hogy az elektromos autók az időnek csak a három százalékában mozognak, a többi, az idő többi részében pedig parkolnak, tehát magukat az elektromos autókat is lehetne használni energiatárolásra. Ez nagyon fontos kérdés. Emellett az épület energiahatékonyság javítása, a szigetelés, az épületek modernizációja, ez is munkahelyeket teremt. A 2050-es ütemtervel kapcsolatban itt döntés született a környezetvédelmi tanácsban a károsanyag kibocsátási célkitűzést 20-ról 25%-ra emelték ebben. Lengyelország itt fontos szerepet játszott, hiszen ennek a vitának köszönhetően őszinte véleménycserét tudtunk folytatni az egyes megoldásokról. Figyelembe kell vennünk a káros anyag kibocsátási csökkent, csökkentési egyezményeinket, illetve azt is, hogy globális megegyezésre van szükség, mert enélkül ezeknek nem lesz hatása. Ráadásul nagyon szigorú, hatás, nagyon szigorú keretek közé szorítja ez az európai ipart pozitív fejlemények nélkül. Az egyik legfont, legnevesebb közgazdász professzor, aki a 2010-es Energy Outlook programot mutatta be, azt mondta, hogy a, hogy a 20 és a 25 százalékos kibocsátás közötti különbség az annyi, mint egész Kínának egy hetes széndiokszid kibocsátása a kínai iparnak az egy, egy hétnyi széndiokszid kibocsátása. Ez azt mutatja, hogy Európa önmagában egyedül eh, egy ilyen célkitűzés növeléssel sem fogja tudni megváltoztatni a világot, ezért van szükség a globális egyezményre. Amikor Poznánban készítettük eh, elő a COP14-es konferenciát, ott gazdasági miniszterek is eh, részt vettek, illetve a, széndiokszid, a 20 legnagyobb széndiokszid kibocsátó, eh, valamint a cement, az alumíniumgyártók eh, képviselői, és egy eh, sokkal részletesebb ágazati megközelítésről is beszéltünk. Valamint arról, hogy ágazati benchmarkok bevezetésére van szükség. Úgyhogy a piszkos technológiák alkalmazásával nem fogunk előrelépést elérni. Nagyon érdekes találkozó volt ez. És az acél, az alumínium és egyéb ágazatoknak a ágazatokra gyakorolt kibocsátás csökkentési céli hatásokról is beszéltünk. Különböző szintek működnek, különböző eh, tagállamok, ami adottságok vannak, és itt a globális megoldásnak lenne értelme, mert néha az a, az érzésünk, hogy eh, hogy máshogy nem lehet megoldani ezt a problémát. A gáz benchmarkok, indikátorok eh, témájára is visszatérnék. Egy anekdótával hadd szórakoztassam önöket. Régebben a szovjet, szovjet mérnökök kidolgoztak egy borotválógépet. Valaki bedugta a fejét ebbe a gépbe, és 5 másodperc alatt leborotválta az arcukat ez a gép. De egyszer valaki azt mondta, hogy de hát az embereknek különböző az arcuk, különbözők az adottságainak, valakinek nagyobb az óra, kisebb az arca, stb. De a szovjet mérnökök szerint ennek nem, ez, ez nem fontos, teljesen mindegy, mindenkit egy borotválógéppel lehet borotválni. Na hát nagyjából erről van szó itt az európai országok esetében is, mégis fontosak a globális megoldások. Az európaiak egyedül nem fogják tudni megoldani a problémákat, és képtelenek előrelépni. Ami a gáz és szén erőműveket illeti, illetve a kéreggázt illeti, e, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy hát nagyon megnyugtat engem, hogy látnak valamit, van valami, ami még rosszabb, mint a szén, ez pedig a e, kéreggáz. Ez a környezetre nagyon-nagyon e, káros lehet. Figyelembe kell vennünk a környezetvédelmi, az energia kérdéseket, Ami a szént illeti, itt legalább már a CCS keretében megoldásra jutottunk elvileg, hogyha ez a technológia 100%-ban kész lenne a széleskörű alkalmazásra, akkor a szén az alacsony kibocsátású energiahordozók közé tartozna. Ami pedig a kéreggázt illeti, ezzel kapcsolatban már vannak bizonyos tapasztalatok, és ezek azt mutatják, hogy minden egyes kitermelő helyen különböző eh, technológiákra van szükség. Egyes esetekben, egyes régiókban túl kockázatos is lehet a kéreggáz kitermelése. Lengyelországi eh, tartalékok biztonságosnak tűnnek, és valószínűleg nem fogják szennyezni, ezeknek a kitermelése nem fogja szennyezni a talajvizet. A szén kitermelése során nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás merül fel, hanem más problémák is, például a metán befogása és egyéb problémák, amelyek a környezetvédelem szempontjából fontosak. A remit irányelvre utalt Simánszki úr, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez az irányelv olyan megoldást vezet be, amely a piaci helyzetnek megfelel. Ugyanis ellenőrzési mechanizmusok általában túlságosan késlekednek. A transzparencia, az átláthatóság azonban minden piaci szereplőnek ugyanazt a lehetőséget biztosítja. Egy konferencián egy német ö, újságíró megtámadott engem azzal, hogy ellenzem a szabad piacot. Én azt mondtam, hogy egyáltalán nem ö, ellenzem a szabad piacot, Ez én véleményem szerint az, ö, az átláthatóság erősíti a szabad piacot. És ez a remit irányelv pontosan ezeket a megoldásokat ö, mm, ösztönzi. Ami a nukleáris energiával kapcsolatos kutatásokat illeti, az Európai Bizottság öt irányelvet kíván módosítani, a nukleáris, kutató intéze, nukleáris kutatással kapcsolatos alapvető biztonsági sztenderdekkel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk és mérlegeljünk, hogy mindenki figyelembe vehesse a saját speciális területét. A jogszabályok ennek megfelelően komplexek, összetettek lesznek, és amennyire csak lehetséges, ilyen, ebben a keretben kell előrelépnünk. Esetleg irányelvet is szeretnénk kidolgozni a témával kapcsolatban. Persze majd meglátjuk, hogy az idő nekünk dolgozik-e, várjuk a stressztesztek eredményét, és arra szeretnék még egyszer utalni, amit a bevezetőmben mondtam, Elengedhetetlen, hogy a biztonsági megoldások ne csak az Európai Unió keretén belül, hogy határain belül valósuljanak meg, hanem ezek pozitív hatással legyenek a szomszédos országokra is. Jerek úr kérdése. A klímacsomag és az energiacsomag módosításával kapcsolatos volt. Alapvető az, hogy ezek a megoldások stabil, hosszú távú megoldások legyenek. És aktualizálnunk is kell ezeket, nem engedhető meg ugyanis, hogy a józanságot a, a, az ötletelés és a lelkesedés megelőzze. elhangzott, hogy egy tonna termelésének költsége 600 euró. Lengyelországban ez egy óra megavatba kerül a termelés során. Tehát gyakorlatilag össze lehet hasonlítani egy az egyben a CCS alkalmazása mellett is kitermelt energiát, Úgyhogy olyan megoldásokon kell gondolkodnunk, amelyek egyszerűen fenntarthatóak gazdasági szempontból is. Most pedig, ami az energiamixet illeti, és az indikátorokkal kapcsolatos álláspontunk. Lengyelország álláspontja abból indul ki, hogy a tagállami szinten kerül meghatározásra az energiamix szerződési szinten. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket az elveket betartsuk Jelen pillanatban léteznek bizonyos mechanizmusok, olajkitermelés, az offshore olajkitermelés irányelvben is elhangzik az, hogy ez tagállami kompetenciába tartozik. Ami Lengyelországot illeti, nekünk az az álláspontunk, hogy ezeket a csökkentési célokat kell növelnünk és továbbvinnünk, A németországi döntéseket követően újra kell gondolnunk a saját energiamixünket is, és a saját energiapolitikánkat is, és akár az is lehet, hogy a megújuló energiaforrásokba való beruházás fontosabb lehet, jobban megérheti Általánosságban a lengyel tervekben szerepelnek a megújuló energiaforrások, illetve a nukleáris energia is, e, és ez a kettő nagyon fontos szerepet játszik az energia meg, mix megváltoztatásában. Ami a szabadalmakat illeti, még nem sikerült sikert elérni, de 30 év el teltével már itt az ideje, hogy működőképes legyen az európai szabadalom. Persze nyitottak vagyunk azon érvekkel szemben is, amelyeket spanyolok, olaszok nyújtottak be, őket is meg kell hallgatnunk, és remélhetőleg az európai szabadalom valóban megvalósul. Ami a sztenderdeket illeti, azt gondolom, hogy a sztenderdeket rendeletben kell meghatározni, ugyanis így lehet gyorsan előnyt kovácsolni a belső piacból. Szimbolikus gyakorlat, szimbolikus lépés lehetne itt a mobiltelefonok feltöltőinek standard, standardesítése. Nagyon jó lenne, hogyha végre már csak egy, végre egységes feltöltők lennének, és ez sok nagyban, meg, nagyban egyszerűsíteni a polgárok életét is. Most, hogyha valaki mobiltelefont vásárol, ahhoz rögtön töltőt is kell vennie, és ez megbonyolítja a helyzetet. O, pytaniu, na pytania pana posła Grzyba w międzyczasie odpowiedziałem, jeżeli chodzi o te e, sprawy dotyczące Sip e, képviselő kérdésére tulajdonképpen már elkezdtem válaszolni, amikor arról beszéltem, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy e, Németország kiszáll az atomenergiából. Az elnökség részéről mi készen állunk arra, hogy közvetlenül is együttműködjünk önökkel, ezzel a szakbizottsággal, a különböző jelentéstevőkkel. Számunkra rendkívül fontos az, hogy valóban jók legyenek a kapcsolataink. Önök is kérem, hogy éljenek a lehetőségekkel, forduljanak a képviselethez, az önök ismereteire mindenképpen szükségünk van, minden lehetséges kapcsolatot szeretnénk eh, kihasználni, felhasználni, megtalálják a telefonszámomat, az e-mail címemet. Szeretnénk minél eh, szélesebb körben hagyatkozni az önök szakismeretére, szakértelmére, ismereteire. A zöld gazdaságot szeretnénk ugye kiépíteni, szeretnénk kizöldíteni a gazdaságot. Nagyon fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt az ökonomia, az ökológia és a társadalmi kérdések között. Fontos, rendkívül lényeges, hogy ez a három terület egyensúlyba kerüljön. És végezetül már csak annyit mondanék, hogy mi az önök oldalán állunk, és szükségünk van az önök segítségére. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, Pavlák úr, nagyon köszönöm a válaszokat. Nagyon sok különböző kérdés hangzott el. Hát ilyen eszmecserék kapcsán mindig az a probléma, hogy nagyon sok különböző szempont merül fel, és mindenre kell válaszolni. Köszönöm önnek, hogy ezt megtette, és a következő hónapokban több dosszién fogunk együtt dolgozni, remélem